Hello everyone, if you take your place. Jó napot kívánok mindenkinek! Mindjárt elkezdjük az ülésünket, szavazással kezdünk. Rövid szavazás lesz, remélem mindenkinél megvan a szavazókártya. Egy ellenőrzést tartunk, tehát nyomja meg mindenki az előtte lévő egyik vagy másik gombot. Borzán asszony szeretne szavazni? Jó. Megnyitom a szavazást. Nyomjanak meg valamilyen gombot. Rendben. Igen, köszönöm szépen. Akkor elkezdjük a szavazást, és pedig eh, az NGO-k Európai Uniós költségvetésből történő finanszírozása, Dornánó asszony az előadó. Hatos módosító mellett, hatos módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kilences módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hetes módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. nyolcas módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. tízes módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. tizenegyes módosító két részben. Ja, bocsánat, visszavonták. Ezt visszavonták. Tizenkettes módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 16-os két részben első rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. a második rész mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Amendment 15. A 15-ös módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Igen, jelezze akkor a szavazását. Ellene. Jó, zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hol vagyunk? 19? 17-es. Tehát 17-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as mellett, a 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellett, ez okafogyott. Akkor 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as, szavazunk róla? 28-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-31-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as visszavonták, 36-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellett, ellene, tartózkodás elfogad, elutasítva, 41-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 42-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 43-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 44-es mellett, ellene, eh, visszavonták, bocsánat, 45-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as két részben első rész mellett, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene tartózkodás ellenőrizzük. A második részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Megvan. Zárom. Elfogadtuk. es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 50-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 57-es két részben, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 63 os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 64-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os két részben első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellene tartózkodás. Ó, a második részről szavazunk, mellette Köszönöm. Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Akkor a preambulum bekezdések egyes mellett ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellett ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellett ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellett, eh, visszavonták, bocsánat, ötös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tehát akkor a zárószavazás név szerint megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva. Ez a szavazás vége volt, köszönöm szépen. Kedves kollégák, akkor elkezdjük az ülésünket. Az első a vélemény tervezet a termékek hosszabb élettartamáról. Skaldemóza asszony az jelentéstevő, és azonnal meg is kapja a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha csendben lennének a teremben a képviselők. Ez egy véleménytervezet e jelentéssel kapcsolatosan. A témánk a termékek hosszabb élettartama. Az én véleménytervezetem arra szolgál, hogy fontos megjegyzéseket vitassunk meg, øh, Mindenképpen egy fenntartható fejlődést kell biztosítani, és védeni kell a bolygónk erőforrásait, biztosítva a körkoros gazdaságot, hogy a termékeink élettartamát ezáltal meghosszabbítsuk. Az én vélemény tervezetemhez nyújtottak be számos módosítót, és jó lenne, hogyha mindenki elmondaná a véleményét, a bizottság javaslatát illetően, jó lenne, hogyha mindenkivel konzultálhatnék, annak érdekében, hogy a termékeink hosszabb élettartamúak legyenek. Er Ez a fogyasztók védelme szempontjából is fontos, de épp olyan fontos a környezetvédelemre vonatkozóan is. A hosszabb élettartam ugyanis az a környezetvédelem alapelveit is magába került foglalja. Alapvetően a legfontosabb az, hogy ösztönzőket tudjunk létrehozni, amelyek ráveszik a gazdaságot és a társadalmat, a társadalmat arra, hogy számoljanak le az eldobható tárgyak elveivel, beállítódásával. Máshogyan kell kialakítani a gyártás szempontjait is, új paramétereket kell figyelembe venni. Nem csak arra a növekedésre kell súlyt helyeznünk, amely az új termékek kibocsátásával függ össze, hanem az környezetnek is jót kell tennünk ezzel kapcsolatban. Svédország inspirált engem erre a témára. Svédországban ugyanis lecsökkentették az egyes termékek javításának áfáját. Például, hogyha valaki a ruháját vagy egy műszaki cikket javítat, arra eleve alacsonyabb áfát fizet. Svédország emellett ezt a célkitűzést más módokon is megpróbálja elérni. Ezt a modellt persze nem lehet minden tagállamra kiterjeszteni, de inspirációként mindenképpen jó. Más eszközökhöz is nyúlhatunk ezen a területen, amelyek, amelyel képesek vagyunk a társadalmat megszabadítani az eldobható termékek elképzelésétől, megközelítésétől. Svédországban egyébként a helyszínen jönnek létre új munkahelyek is ennek az adó csökkentésnek a segítségével. Új kis javító műhelyeket alapítanak ugyanis a vállalkozók. Annak érdekében, hogy a termékek élettartamát meg tudjuk növelni, nem elegendő, hogyha csak az adó és az áfa szempontjából gondoljuk át a lehetőségeket. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan alakítják ki, hogyan gyártják ezeket a termékeket ezen a területen is politikai célokat kell megfogalmaznunk. A termékek gyártását úgy kell elvégezni, hogy ezek valóban javíthatóak legyenek a jövőben. Például erre vonatkozik az akkumulátorok elemek irányelve is. Felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk rávenni a gyárakat, hogy az akkumulátorok elemek cseréjét is lehetővé tegyék. Ezen az úton kellene előre mozdulni, és ezen az úton kell együttműködnünk a jövőben is. Támogatom a bizottság azon elképzelését, hogy az ökodizájn munkatervbe felvették a tartóság aspektusát is, tartóságot, mint elképzelést. Ha a termék tovább bírja ki, hosszabb az élettartama, akkor eleve kisebb a környezetre vonatkozó teher. Az a környezetvédelem és a hosszabb eltarthatóság, a tartóság kéz a kézbe járnak, együtt segíti ki az erőforrások és az ásványi anyagok jobb kihasználásának célját. A véleménytervezetben konkretizálni kívántam azt, hogy a fogyasztónak is egyszerűnek egyszerűvé kell tennünk azt, hogy hosszabb élettartamú termékeket tudjon választani. És bevezethetnénk ezen a területen is az Európai Uniós ökocímke használatát az ökocímkének olyan információt is tartalmaznia kell, amely a várható élettartamot is megjeleníti az adott termékre vonatkozóan. Így, ha a fogyasztó két mosógép között kell, hogy válasszon, akkor tudhatná, hogy pontosan hány üzemórát várhat az X modelltől, vagy az Y modelltől, és ez alapján összehasonlíthatja őket valószínűleg a fogyasztó ilyen esetekben hajlandó lenne magasabb árat fizetni egy olyan termékért, amely valóban tovább bírja majd. Amennyiben valóban tud ezekről az információkról. A fogyasztó így maga is hozzájárulhatna a célunkhoz, és ahhoz, hogy a környezetet hatékonyabban tudjuk védeni. Nagyon konkrét célokat tudunk tehát megfogalmazni, és ezt néhány módosító keretében én magam is segítem majd. Remélem az árnyék előadók munkája is hozzájárul majd ahhoz, hogy a munka végén széles katalógus tudjunk összeállítani az elképzelésekből és az ötletekből, hogy hogyan tudunk, tudjuk biztosítani az, a termékek hosszabb élettartamát. Ahol nem az a cél, hogy több pénzt keressünk rajtuk, hanem hogy az a környezetünket jobban tudjuk védeni, ne kelljen annyi erőforrást fel használunk. És a gazdasági növekedés is fontos lenne újra definiálnunk, hogy nem csak a növekedéssel és a nagyobb kibocsátással függjön össze, hanem a környezetvédelmével is. Már előre örülök a vitának, örülök az er- árnyékelőadók javaslatainak, és természetesen kollégáim hozzáfűzött gondolatainak is. Mint mondtam, a Környezetvédelmi Szakbizottságban mindig muszáj környezetvédelmi szemmel megnéznünk a témákat, melyek előttünk állnak. Végül annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a módosítók március 8-áig nyújthatóak be, tehát körülbelül még egy hét van módosító javaslatok beadására. És remélhetőleg április 1-én tudunk majd szavazni erről az MB bizottságban. Tervek szerint ezt követően kerülhet március 23-án a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság elé is a dosszié, és ott is szavazhatnak róla. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szkátemóza asszony. Most pedig következnek az árnyék jelentéstevők, Kalin Langen asszony. Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, kollégák! Elsőként szeretném megköszönni Sáder Móza asszonynak ezt a véleménytervezetet, amely erről úgy vélem, hogy nagyon jó alapot ad a vitánkra, és az együttműködésnek is a hosszú élettartamú termékek előnyei teljesen maguktól ért, értetődőek. Szerencsére több ideig, men, több ideig tartanak ki az ember mellett, ezért kevesebb erőforrás kell az előállításukhoz, és kevesebb hulladékot termelünk velük. Egy pontot azonban szeretnék kiemelni a tervezetből. Teljesen egyetértek az előadóval abban, hogy az a fenntartható gyártást feltétlenül súlyt kell helyeznünk. A körforgásos gazdaság mindenképpen előnyöket élvezne abból, hogyha az erőforrások kihasználását és a termékek felhasználását hatékonyabban alakítanánk ki. Örülök annak is, hogy az előadó kiegyensúlyozottan kezeli a hosszabb élettartamot és a hulladék gazdálkodás hatékonyságát a másik részről. A körforgásos gazdaság elvei alapján a termékek és az alkatrészek a lehető leghosszabb ideig kell, hogy bemaradjanak a körforgásban. Könnyen eh, szétszedhetőnek és javíthatóanak kell lenniük, így az eldobható, illetve az eldobott termékek és anyagok bármikor újrahasználhatóak lennének. Emellett azonban muszáj megmaradnia annak a vonzó erőnek, melynek keretében képesek vagyunk környezet, környezetet védő és hatékony termékeket nyújtani a piacon. Az én szempontomból a funkcionális gazdaság nagyon sok előnyt mutat a legfontosabb azonban ezen a területen azon kérdés megválaszolása, hogy hogyan tudjuk hatékonyan legyártani és felhasználni az adott terméket. A kettes pont alatt az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a tartós termékeket a gazdaság minden területén be kell vezetni. Azonban ezzel kapcsolatban, a gondolata kapcsolatban Sádem hozzá hogy kicsit kritikusabb vagyok. Úgy vélem, hogy például egy leasingelt nyomtató vagy mosógép valószínűleg nem marad olyan sokáig használat alatt. Mi ilyenkor az előny egy drágább, ám de tartósabb terméket enni, venni, vagy hogyha leasingelésről van szó, akkor továbbra is olcsót, hiszen számomra ilyen esetben nem fontos, hogy milyen minőségű termékkel operálok. Ezért előre még nem tudnám megítélni, hogy vajon ezen a területen is érdemes lehet -e ezt az elképzelést bevezetni. Kérem, térjen ki válaszában erre a kérdésre. A minimális követelmények és a gyártói garancia kibővítésének gondolatával teljes egészében egyetértek. Remélem, hogy ezen a területen is ösztönzőket tudunk teremteni a hosszú élettartam felé. Sok tagállamban már napirenden áll ez a témakör. Franciaország is bevezetett szabályokat erre. Norvégiában 5 évre növelték meg a gyártói szavatosságot, Belgiumban is független teszteléseket vettet, vezettek be az ilyen termékek ellenőrzésére. 2012-ben Németország is egy nemzeti programot indított el a termékek hosszú élettartamának ellenőrzésére és elősegítésére. A Kék Angyal címkével jelöljük az adott termékeket. A későbbiekben, szükség esetén még benyújtok én magam is módosítókat, ugyanis úgy vélem, hogy Európai Uniós szinten jobb koordinációra van szükségünk, annak érdekében, hogy biztosíthatjuk, hogy az egyes intézkedések ne korlátozzák az egységes piacot. A célunk az, hogy megfelelő mixet tudjunk összeállítani a hatékonyság és a hosszabb élettartam között. Az egyik legfőbb kérdés az, hogy hogyan tudjuk javítani a fenntartható felhasználást, a fenntartható termékek eh, vásárlását annak érdekében, hogy versenyképességünk megmaradjon. Az egyik legnagyobb kihívás a véleménytervezetben az egyensúly a hosszú élettartam között és a körforgásos gazdaság között, illetve egy olyan környezet létrehozása között, ahol az innováció továbbra is fennmarad, és ösztönöz fennmarad. marad Előre örülök az együttműködésnek, remélem kiváló lesz a kooperáció. Köszönöm. Köszönjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kezin Marisner nevében szólok fel, árnyék jelentéstevő, de nincs itt, úgyhogy megbízott a megjegyzéseivel. Tehát ezt a véleménytervezetet azért állította össze a jelentéstevő, hogy nagyon fontos paraméterekkel javítsuk a, javítsunk a helyzeten, kevesebb legyen a hulladék, és a különböző termékek javítását is elősegítsük. Ez a hármas pontja a véleménytervezetnek újra felhasználható anyagokra van szükség. Bizonyos vállalatoknak már megvan ez a lehetősége, például a mobiltelefonok esetében nem lehet kizárni az, hogy egy holisztikusabb megközelítéssel éljünk, nem működik mindenki számára ugyanaz az eljárás. Közben azt kérték, hogy ne ilyen gyorsan beszéljen az előadó. Tehát biztosítani kell a lehetőségeket arra, hogy a különböző termékek javítását elősegítsék, természetesen ez kihat az árakra is. Egyensúlyt kell biztosítani az innováció és a termékek élettartama között, az egyes pont utal erre, természetesen fontos, hogy a fogyasztók magatartása is fontos szerepet játszik ebben a folyamatban az A preambulum bekezdésre utalok, és természetesen nagyon fontos, hogy jó együttműködés volt a jelentéstevővel, most pedig franciára váltva a negyedik napirendi negyedik ponttal kapcsolatosan azt mondanám, hogy az öko koncepció nagyon fontos. Ez egy olyan téma, amelyel én már tíz évvel ezelőtt foglalkoztam, Péter Lízével együtt, és az Európai Parlament mindenképpen olyan prioritásokat akart már tíz évvel ezelőtt, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, hogy a termékek élettartamát növeljük, ugyanis ez fontos minden fogyasztó számára, a négyes bekezdés, tehát éppen ezért nagyon fontos mindenki számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Réz asszony. Coalition Lósz következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony. Egyetértek általánosságban mindazzal, amit elmondott a jelentéstevő szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy mennyire fontos az, hogy programozva van már az, hogy hány évre gyártanak egy terméket, tehát már a gyártásnál fontos információkkal kell ellátni a fogyasztókat, és jelezni kell az élettartamát egy terméknek. Különböző lehetőségek vannak a bizottság javaslatában, és itt az öko elemekre szeretnék utalni. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy a fogyasztói szervezetek és a szakszervezetek is részt vegyenek ebben az egész folyamatban. Mindenképpen fontos a termékek élettartamának javítása, és nagyon ambiciózus tervekkel kell élnünk, és segíteni kell egy időben a vállalatokat. Ugye itt egy ciklusra van szükség, fel kell használni a hulladékokat is. Mindenképpen fontos a strukturált és rendszeres információcsere, a jó tapasztalatok cseréje az unión belül, a helyi és a regionális szervezetekkel úgy szintén, és fontos a javítás támogatása helyi szinteken is, természetesen ehhez eszközökre van szükség, ez munkahelyeket létesít helyi szinteken is, tehát egy fenntarthatóbb társadalmi modellre van szükség, amely már nem az individualizmuson, hanem a ö, kooperatív szellemmen alapul. Egy olyan modellre van szükség, amelyet nem nélkülözhetnek már a társadalmak, egyre több a szükséglet a fogyasztók részéről is, de egy új modellre van szükségünk, együttműködünk a jelentéstevővel. Köszönöm szépen. Precsini úr, köszönöm szépen elnök asszony. Köszönöm szépen Skádemuza asszonynak a jelentését. Azt hiszem, hogy az a tény, hogy a termékek hosszabb élettartumúak legyenek, környezet szempontjából is egy alapvető szükséglet. Tudjuk azt, hogy a liberalizmus egyfajta ördögi, ördögi mechanizmus hozott létre, és azt is láttuk, hogy nagyon sok család régebben akár két televíziót, két gépkocsit, két, mos- két mosógépet is megvett, viszont most már ez a helyzet megváltozott a fogyasztók esetében is. Tehát ugye programozni azt, hogy mely termék milyen élettartamú lesz, ez egy fontos dolog. Ez egy új dolog, és kihatása van minden területre. Itt a, például a kézművesség fokozatosan eltűnik. Minden olyan termékre szükség van, amelynek hosszabb az élettartama, és amely javítható úgy gondoljuk mi is, hogy a termékeknek fenntarthatóak, hosszú élettartamúaknak kell lenniük, és hogyha már nem működnek, akkor a különböző alkatrészeiket újra fel lehessen használni. Nagyon nagyok a lehetőségek azáltal, hogy új munkahelyeket is létesíthetünk, jó szolgáltatásokat nyújtunk. A gyártó teljes mértékben felelős a termékeért. Sokkal hatékonyabb termékeket kell gyártani a jövőben. Köszönöm szépen, Dornánu asszony, röviden kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak a munkáját a programozott élettartamot illetően. azt látjuk, hogy a fejlett országokban elég nagy az egyensúly hiány, például azt látjuk, hogy 2014-ben mennyi volt a hulladék ráta, 174 kiló volt fejenként. Teljesen abszurd dolog az, hogy egy termék élettartamát korlátozzuk. Fontos az, hogy a különböző termékeket ne e, ugyanazon a módon értékeljük, például egy harisnyanadrágot és egy nyomtatót. A programozott élettartama a termékeknek Franciaországban 2015-ben került bevezetésre, a jogszabály által. Azt is tudjuk, hogy nagyon nagy a konkurencia harc, és a jogalkotók minden országban kötelezővé tehetnek bizonyos intézkedéseket az információ továbbításával kapcsolatosan például a jelentéstevő asszony aláhúzza azt is, hogy mennyire fontos a fogyasztók számára az, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek. De, de megbízható információkra van szükség, és ez nem csak a vállalatok felelőssége, hanem a különböző állami szervek és szervezetek felelőssége is. Az Európai Unió szintén foglalkozik az ökológiai változataival, például az ólom elemeknek, van az INSZEB-nek is egy tanulmánya a múlt hónapban ezekről a kérdésekről amelyek nagyon bonyolult kérdések. Minden alkalommal, amikor a termékek élettartamáról van szó, ez elég bonyolult témek. Én magam is nyújtok be módosítókat. Köszönöm szépen, Lize úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Sáldemóze asszonynak, hogy vázolta a témát. Két dologhoz szólnék hozzá. Üdvözlöm a jelentéstervezetet, és üdvözlöm Korin asszony hozzászólását a néppárt nevében. Kettő konkrét példát említenék, amelyel vélemény szerint foglalkoznunk kellene. Először is nagyon pozitív az, hogy egyre több a LED fényforrás, azonban ennek a problémája az, hogy egybeépítik a lámpával a körtéket. Tehát mondjuk, hogyha szeretnénk valamilyen más színt, vagy hogyha a körte tönkre megy, akkor ki kell dobni az egész lámpát. Ez pedig nem a fogyasztók érdekében van, és ez szerintem nem a forrás hatékonyságot szolgálja. Hiszen, hogyha egy dolog tönkre megy, akkor az egészet ki kell dobni. A második példám pedig az okostelefonok beszámoltak nekem arról, hogy amikor kijön a piacra egy új iPad, a iPad használók száma növekszik. Szeretném a bizottságot megkérni, hogy valamit mondjon erre a dologra, hiszen a frissítést igazából néhányszor el lehet végezni, de előbb-utóbb hát nem lehet tovább frissíteni a telefont, és használhatatlanná válik. Nem tudom, hogy emögött szándék van, technikailag nem lehetséges tovább használni egy telefont, hogyha nem frissítjük. Az biztos, hogy a környezet ellen van ez. Esetleg vannak olyan üzleti modellek is, amelyek foglalkoznak ezzel a problémával. Pontosan el kell gondolkodnunk azon, hogy mely eszközök állnak rendelkezésünkre. Elképzelhető, hogy bizonyos helyeken csak öko-design intézkedésekkel haladhatunk előre. De mindenképpen fáradoznunk kell azon, hogy alternatívákat találjunk. Hiszen az öko-design irányelv, Frederick Ries volt az előadója a témának, én árnyék előadó voltam, nagyon sok mindent elértünk az energiahatékonyság érdekében. De néhány problematikus dolgot is felsoroltunk, és sajnos túl sok tápanyagot adtunk az Európa elleneseknek is. Most meg kell néznünk, hogy mit csináljunk, szükségünk van az ökodizájnra, de hogy összekössük egy termék élettartamat az ökodizájnnal, abban nem vagyok biztos, hogy ez jó lenne. Mindenképpen közös javaslatokat kell tennünk, hogy elgondolkozzunk más alternatívákon is. Tehát például, hogy még jobban jelöljük hogyha egy LED izzó be van építve és nem cserélhető, akkor a fogyasztók ezt tudják, de mindenképpen több információt kell adnunk a fogyasztóknak. Például a közbeszerzések is lehetnek ilyen eszköz. El kell gondolkodnunk azon, hogy bizonyos termékeknél ne hosszabbítsuk e meg a kötelező garanciát. Tehát mondjuk, hogyha egy lámpában nem cserélhető a körte, akkor legyen hosszabb a garancia. Hiszen eh, egy alkatrész miatt az egész lámpát ki kell dobni. Lehet, hogy eh, lépcsőzetes megoldások léteznek, de mindenképpen el kell gondolkodnunk. És a bizottságtól megkérdeztem volna, hogy eh, hogyan látja ezeket a dolgokat. Hogyha viszonylag hamar tönkre mennek termékek, akkor előbb-utóbb felébred a fogyasztó, is előbb-utóbb felébred a konkurencia is, és azt mondja, hogy nekünk jobb termékeink lesznek. Mi a baj? Ez miért nem működik? És mit tehetünk, hogy a piac elmozduljon ebbe az irányba, hogy a termékek élettartama hosszabb legyen? Hiszen szerintem ez minden érintett számára költséget is takarik meg, de valami miatt ez nem működik. Két további felszólási igény van. Strelak képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék az előadóasszonynak gratulálni a kiváló véleménytervezetért, amely nagyon fontos építő kocka a körforgásos gazdaságban. Három dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Az első, az ökodizájn fontossága, illetve hogy az európai iparnak ösztönzőket adjunk, hogy tartósabb termékeket gyártsanak, javítható termékeket gyártsanak, hiszen a javítás Európában új munkahelyeket is teremthet, főleg a helyi gazdaságok számára. Ezen kívül meglévő munkahelyeket is megtarthatunk. Ez nagyon fontos az európai gazdaság versenyképessége számára is, hiszen ezzel a megközelítéssel sokkal jobban gazdálkodhatunk az energiával is. A második megjegyzésem az, hogy erősen támogatom az előadót abban a tekintetben, hogy új elképzelésekkel járuljunk hozzá a megosztott gazdasághoz, hogy a fogyasztók megosszanak bizonyos szolgáltatásokat, termékeket, ez pedig az iparunk számára is újabb ösztönzéseket jelenthet. A harmadik megjegyzésem a következő. Hogyha az első két szempontot meg akarjuk valósítani, akkor keresletet kell kialakítanunk. Hiszen valószínűleg a termékek drágábbak lesznek, mint ma, hiszen ma még a termékek árában nincsenek beépítve a környezetvédelmi szempontok miatti drágító tényezők. Tehát mindenképpen informálnunk kell a fogyasztókat, ebbe forrásokat kell beruházni, a fogyasztót tájékoztatni kell, hogy miért jobb a tartósabb termék, és hogy miért drágább. Főleg arra gondolok, hogy a helyi munkahelyteremtés fontosságát emeljük ki a fogyasztók felé. Természetesen nagyon fontos az is, hogy tudatosítsuk a fogyasztókban, hogy ez a dolog nagyon lényeges. Köszönöm szépen. Köszönöm. Balcó úr a következő felszólaló. Röviden. Köszönöm a szót. Egy nagyon fontos véleményt ismerhettünk meg, és kiválóan tömören összefoglalja a lényeget. Én a hatodik pontot emelném ki, nevezetesen, hogy az ökocímkék a termékek élettartamára, tartóságára is adjanak információt, hiszen a fogyasztókat szerintem nem rendkívüli módon kellene biztatni arra, hogy a tartósabb cikket vegyék meg, hanem nincs szó elég információja. Az igen drága tartós fogyasztási cikkeknél mondjuk egy drága gépkocsinál a gyártó is alkalmanként hirdeti, hogy hány év biztosítékot ad korrózióra, de olcsóbb termékeknél a gyártó kimondottan arra törekszik, hogy ne érje el a technológiailag elérhető tartóságot, hanem a fogyasztó újólag megvásárolja. Tehát ez a hatodik pont, ez az információ nagyon fontos. Amit Léze úr említett, azzal kapcsolatban nem tudom, mi a megoldás, a elektronikus eh, eszközök, eh, iPad-ek, iPhone-oknak a relatív elhasználódása nyilván itt egy tudatos, erőteljes, agresszív propaganda van annak érdekében, hogy valaki az egyébként használható eh, készülékét a továbbiakban eldobja, még ha alig jelent technológiailag valami újat, és ez, ez ellen nagyon nehéz küzdeni, én megemlítem, hogy itt a kezemben egy Nokia telefon tartok, három éve vettem. Most úgy tűnik el kell dobnom, mert töltőt elhagytam, Brüsszelben négy üzletbe mentem, és kinevettek, hogy én egy ilyen telefonhoz töltőt akarok kezelni. Tehát ez csak mint egy nehéz kérdés említettem, hogy az ilyen eszközök gyártóinak az agresszív propagandája ellen is nehéz küzdeni, amely akkor is elavultá tesz egy készüléket szellemileg, ha az új és a régi között nagyobb különbség nincsen. Ez is egy nagyon nagy kihívás lenne ezt megoldani. Köszönöm. Köszönöm. Továbbadom a szót és pedig a bizottságnak. Bennett úr képviseli a bizottságot. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, elnök asszony! Néhány kérdésre reagálnék. Úgy gondolom, hogy a bizottság megközelítése számos dolgot tartalmaz, amit az eredeti jelentésben is hallottunk, tehát itt mindenképpen figyelni kell arra, hogy az ökodizájnnal hogyan bánunk. Nagyon fontos az, hogy kialakítsuk a tartósabb termékek és az energiahatékonyabb termékek iránti igényt. Hiszen a számlákkal mindenki igazolni tudja, hogy hol van kevesebb költség. Ezen kívül a javíthatóság témája is itt van, ez egy kicsit bonyolultabb, de az egész életciklusra kivetített költségeket kell figyelembe vennünk. Van néhány kérdés. Tehát én nem mondtam, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Az, ezek a fő kihívások. Egy másik téma, hogy a bizottság és az európai standardizációs szervek mit tesznek a újrahasznosítás értelmében az újrafelhasznos, újrahasznosítás és a javíthatóság érdekében. Körülbelül 30 technikai bizottság van, 7 horizontális projektcsapat, és ők pedig 2018-tól 2019-ig vizsgálják a normákat, tehát itt specifikus normákat próbálnak mátrix formában létrehozni. Tehát bizonyos elemek horizontálisabbak. Nagyon fontos, hogy egyensúly legyen a formalitások, a sebesség, a kereskedelem között, és három fajta dokumentumot szeretnének majd létrehozni. Tehát először is a normákat, másodszor különféle technikai specifikációkat, harmadsorban pedig megállapodásokat. Tehát, hogyha itt bizonyos elektronikus termékekről beszélünk, akkor ne hagyjuk figyelmen kívül azokat a termékeket, amelyek ugyanilyen gyorsan kerülnek kifejlesztésre. Tehát az öko-design politika irányába és a körforgásos gazdaság irányába kell elmozdulnunk, és ennek érdekében gyorsan kell lépnünk, hiszen eh, nagyon gyors a technikai fejlődés, és a technikai specifikációk is gyorsan változnak. Tehát örülök, hogyha további kérdéseket is megválaszolhatok majd de néhány intézkedés tervezett is megjelenik az ökodizájn rendelettel párhuzamosan. Tehát nagyon fontos az, hogy eh, visszaszorítsuk a nem szétszedhető termékeket, tehát nagyon fontos az, hogy a termékek szétszedhetők, szétcsavarozhatók legyenek, tehát ne, ne ragasztottak legyenek, hegesztettek. Tehát, hogyha valamit összeragasztunk, vagy összehegeztünk, az visszafordíthatatlan, azt nem lehet többé megnyitni. Ez vonatkozik a kijelzőkre is. És még két fontos dolgot említenék és utalás is történt ezekre a dolgokra a vita során. A szoftver, vagy a szolgáltatási szoftver, biztosított legyen egy második életciklusra is. Tehát, hogyha van egy termék, akkor a szoftver akkor is használható lehessen, hogyha ezt a terméket újra alkalmazzák. Tehát ez a dolog együtt jár. Nagyon fontos az, hogy egy készülék legfontosabb alkotó része az a belső elektronika például, ne legyen megsemmisíthető. Tehát igazából a bizalommal is összefügg ez a dolog, tehát hogyha egy termék létezik, akkor ehhez igenis legyen eh, szoftver, és eh, megpróbáljuk eh, például elérni azt is, hogy mondjuk a pénzintézeteknél ne semmisítsék meg az adatokat, amik a merevlemezen vannak náluk, hiszen a biztonság és az adat védelem, ez nekik fontosabb, mint a környezetvédelmi meggondolások. Tehát az adatok biztonságos törlése bizonyos szereplők számára nagyon fontos, és alapvető fontosságú egy második életciklus esetében. Tehát egy elektronikus készüléknél nagyon fontos az, hogy törölhetők legyenek az adatok. Tehát garantálni kell, hogy adat törlő szoftvert is adjanak a termékhez. Így újra fel lehet használni egy elektronikus készüléket ez egy újfajta üzleti modell, és az biztos, hogy így ezen a módszerrel sokkal több készüléket lehetne egy második életre is felhasználni. Most örülök, hogyha több kérdést kapok. Köszönöm. Thank you very much. Now, uh, the Köszönöm szépen, megadom a szót az előadónak. Köszönöm a szót, és köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, az érdekes gondolatokat. Meg vagyok győződve róla, hogy az elsőprő többsége tudjuk támogatni ezt a véleménytervezetet. Illetve örülök neki, hogy még további érdekes módosítókat és hozzászólásokat kapok. Két dologra szeretnék visszatérni. Ahogy Elize is kitért rá, úgy vélem, hogy megoldást kell találnunk a kérdésre, még nem tudom pontosan hogyan, de valóban a szoftver új, modell, új modellekre, régi modellekre vonatkozó kérdésével kapcsolatban mindenképpen gondolkodnunk kell még. Colin Lange asszonynak válaszol pedig, egyetértek önnel abban, amit elmondott, azon problémákra vonatkozóan, amit a leasingről mondott. Hogyha arról van szó, hogy a termékeket többször cseréljük, az a pont rövidebbé válik az élettartam. Azonban, hogyha képesek vagyunk olyan ösztönzőket találni, amelyek például a leasingbe adó gazdaságot is bevonjuk a felelősségi körbe, annak érdekében, hogy ők is jó felhasználást, hosszabb élettartamot tudjanak támogatni, akkor azzal, új, azzal segíthetünk a gazdaság egészén és így őket is felvehetjük a körforgásos gazdaság elképzelésébe. Azonban ezt a, ezt a kérdést még meg kell vizsgálnunk, hogy pontosan hogyan tudjuk ezt kidolgozni a véleményen belül, hogyan tudunk jeleket adni, és emellett hogyan tudjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a leasingnek is pozitív hatásának kell, hogy legyen a gazdaságra vonatkozóan, és szintén támogatnia kell a hosszabb termék élettartamat. Köszönöm tében mindenkinek, valószínűsítem, hogy mindannyian képesek leszünk támogatni majd ezt a kiváló véleményt. Köszönjük! Március 8-a dél a módosítók beküldésének határideje. Lépjünk tehát át a következő pontra, amely nem más, mint eszmecsere az Európai Bizottsággal az élelmiszervédelemről. Egyből meg is adom a lehetőséget Ren elnöknek, a Szante főigazgatóságtól, hogy hozzászóljon eme témakörhöz. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégák. Néhány szót szeretnék bevezetésképpen szólni az élelmiszervédelemről szóló kérdésben, hogy milyen jogi szempontokat dolgozunk éppen ki, milyen riasztásokat és figyelmeztetéseket. Elsőként az egészségvédelmi jogalkotással kezdeném. Európai Unió szinten már fennáll a súlyos, határon átnyúló fenyegetés, élelmiszer, egészségügyi fenyegetésekre vonatkozó jogszabály, és az Európai Unió erre vonatkozó ügynöksége már éves jelentéseket hoz ki. Van egy mellett korai riasztási és értesítési rendszerünk is, amelyel képesek vagyunk értesíteni a szomszédos országokat, hogyha különleges probléma merülne fel közös kockázati felmérést is végrehajtunk az európai hivatallal együtt, és más problémákra vonatkozóan, mint például a biológiai problémák területén. Végül pedig az Egészségügyi Biztonsági Bizottság, ahol a különböző tagállamok gyűlnek össze, a felelőse az Európai Unió szintű intézkedéseknek, olyan esetekben, amikor komoly határon átnyúló egészségügyi veszély állna fenn. Az élelmiszer védelem területén az általános élelmiszerre vonatkozó jogszabály az irányadó 2002-es évből, amely kötelezeté teszi az operátorokat, hogy az élelmiszer és a takarmány területén milyen szabályokat kell követniük. Ez a hivatalos ellenőrzések irányelvével is összefügg. Az alapelv az, hogy az élelmiszer és a takarmány biztonságának fő felelősei maguk a gazdasági szereplők, akiknek működtetniük kell az erre vonatkozó veszély, veszély és kockázati elemző rendszereket. Emellett fennáll erre vonatkozóan előző rendszerünk is, amelynek keretében mintegy 3000 értesítést küldünk ki, amelyek a tagállamoktól érkeznek évente. Emellett a hatósági ellenőrzések eh, a rendelet adja a keretet a tagállamoknak az ellenőrzésekre, melynek keretében eh, ellenőrizhetik az állat- és növényegészségű jogszabályok betartását. Ez revízió alatt állt, és jelenleg várja a végleges elfogadását annak érdekében, hogy a határi, határon történő és a közösség, eh, közösségen belüli kereskedelemben is megbirkózzon az élelmiszerrel való csalások ügyeivel. Kitérnék még az állategészségügyi jogszabályra, amely számos harmonizált szabályt vezet be a modern jogi keretre vonatkozóan, olyan problémákra vonatkozóan, amelyek véletlenek vagy akár bioterrorizmusból is eledhetnek az átvihető állat betegségekre vonatkozóan olyan intézkedéseket is kidolgoztunk, amelyekkel korlátozható az Európai Unión belül, vagy egyes régiókban a kereskedelem vagy a mozgás. Egy konkrét állatbetegség értesítési rendszerünk is van, amely, amelynek keretében a nagyobb betegségek kitörése esetén azonnal tudjuk értesíteni a többi tagállamot. Emellett az Európai Unió vakcina bankjai, referencialaboratóriumi, valamint a vészhelyzeti állatgyógyászati csapatai azonnal bevethetőek az élelmiszerbiztonság védelme érdekében. Végül pedig kitérnék még a növényegészségügy területére, ahol a jogszabály jelenleg is revízió alatt áll, de ezen a területen is rendelkezünk olyan riasztási rendszerrel, amely a betegségek megjelenésével foglalkozik, melyek a növényegészségügy területén felbukkanhatnak. Emellett nem mehetünk el a ügynökségek szerepe mellett sem, mint például az Európai Uniós betegségekkel foglalkozó ügynökségek, illetve az élelmiszerbiztonsági hatóság, amely a kockázat felmérést végzi az élelmiszerbiztonság és az állategészségügy terén. A gyors riasztási rendszer keretében a felmerülő problémákkal és kockázatokkal is foglalkozunk. Horizontális szinten az Európai CPRM akciótervel dolgozunk, amely a kémiai és nukleáris veszélyekre is kiterjed, és számos különböző aspektust foglal magába az élelmiszervédelem területén. Végül pedig elnök asszony, a nemzetközi aspektusokra is kitérnék. Az EU és a WHO közötti együttműködés a nemzetközi eh, egészségügy területén, illetve a különböző riasztási rendszerek közötti kapcsolatok szintén sokat segítenek ezen a területen. Emellett kooperálunk a NATO ide vonatkozó szervezetével is, annak érdekében, hogy bővíthessük a problémák azonosítására és visszakövetésére vonatkozó kapacitásunkat is. A Nemzetközi Állategészségügyi Szervezet, mely 2015-ben Párizsban tartotta az első ülését, szintén számos javaslattal és hozzászólással segíti munkánkat. Emellett még több nemzetközi szervezettel dolgozunk együtt rendszeres szinten, annak érdekében az élelmiszervédelmet és a közegészségügyet együtt tudjuk szolgálni. Köszönöm. Köszönjük szépen, most megadom a lehetőséget a kollégáknak a hozzászólásra. Harant Garcia asszony, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak, hogy eljött közénk a mai délelőttön, hogy a élelmiszervédelmel kapcsolatban vitát folytathassunk. Ez ugyanis kiemelt fontosságú témakör. Hallottunk egy viszonylag gyors és rövid bemutatást az Európai Unió jelenlegi jogalkotásának, jogalkotásáról és annak helyzetéről, azon jogszabályokról, rendeletekről, amelyek biztosítás, biztosítani kívánják nekünk, hogy a világon a legbiztosabb az élelmiszerrendszerünk kétségünk sem lehet ezzel kapcsolatban, hogy támogatnunk kell a bizottságot a jövőben is, annak érdekében, hogy a világ legszigorúbb rendszerével rendelkezve egyértelműen biztosíthassuk az élelmiszerek biztonságát azon harmadik országoknak is, akiknek exportáljuk ezeket. A biobiztonsággal kapcsolatban azonban még fel szeretnék szólni és ide tartozik a bioterrorizmus megelőzése is. Ezen a területen a célunk az, hogy tanúsítványokat tudjunk kibocsátani az európai termékekre, annak érdekében, hogy fogyasztóink pontosan tudják, hogy szigorú körülmények között gyártották vagy állították őket elő, és ezzel a minimumra lehessen csökkenteni az élelmiszerek vagy a termékek szennyezettségét vagy problémáját. Egy olyan világban élünk, ahol ezek a kockázatok valóban mindennapiak, bármikor lesújthatnak, ezért ezt nem szabad szőnyeg alá söpörni. az Európai Bizottság megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a Juncker kabinet egyelőre nem kíván az általunk kérdezett területen új dokumentumot kihozni. A mezőgazdasági bizottság kérdésünkre azt mondta, hogy igenis szeretnének ezen a területen egy tervezetet létrehozni, Ezeket a protokollokat ugyanis már elkezdték végrehajtani, azonban nem áll rendelkezésükre olyan konkrét jogi anyag, amelyel a tanúsítást, a tanúsítványokat egyértelműen végrehajthatnák. Amennyiben szeretnének ilyen jellegű jogalkotást, akkor a saját állami szektorokhoz kell fordulniuk. Azonban a közösség is szeretne közös sztenderdeket, közös szabványokat, igenis szeretnénk ilyen jellegű jogalkotást. A bizottság is elmondta, hogy ezen témákat is szabályoznunk kell. Ha négy-öt éven belül megpróbáljuk ezeket szabályozni, akkor a lehető leggyorsabban el kell kezdenünk a munkát. Az élelmiszer termelők számára nagyon komoly eszközt adhatnánk nemzetközi szinten is hogyha közösségi szabványaink lennének, azokat a harmadik országok azonnal el tudnák fogadni. Saját magán jellegű szabványokkal és tanúsítványokkal sokkal nehezebb. Felmerül a kérdés egyébként a hulladékok csomagolásával és a hulladékkal kapcsolatban is. Ezen a területen is rengeteg dolgot kell szabályoznunk, és szabályoztunk már. Bevezettünk egy izóalapú környezetvédelmi tanúsítványi rendszert, és ezzel kapcsolatban azért kell önök előtt felszólalnom, mert én is ezen a területen dolgoztam, és voltam tanácsadó. Miért ne hozhatnánk akkor létre joganyagot az élelmiszerbiztonságra vonatkozóan is? Csupán arról van itt szó, kisegíthetnénk az Európai Uniós fogyasztókat és a termelőket is. Mindenki megnyugodhatna, nem csak pénzköltés lenne, hanem nagyobb biztonságot és biztosítást tudnánk hozni. Köszönjük szépen, Grászlad asszonynak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Igen, az élelmiszervédelem egy nagy kihívás, és mindenképpen meg kell határozni hogy az egész élelmiszer ágazatot hogyan is akarjuk megvédeni a biológiai, fiolo, fiziológiai, radiológiai ö, ö, veszélyek ellen, mert ezek károsítják az ágazat képét, imidzsét. Tudjuk azt, hogy a 21. században elképzelhetők a terrorista támadások, és ez kihat természetesen a biológiai veszélyekre, kockázatokra, ha tudjuk azt, hogy mennyire hiányoznak az antibiotikumok, amikor tudjuk azt, hogy na, nagyon veszélyes baktériumok léteznek ma már, Mindez arra összökél bennünket, hogy vegyük komolyan ezt a problémát. Az Európai Uniónak nincs globális, általános jellegű jogalkotási rendszere. Vannak eszközök, de a globális szabályzat nem létezik. Ellentétben az Egyesült Államokkal és néhány tagállammal, mint például Franciaország, ugyanis Franciaországban van egy riasztó rendszer, amelynek része az élelmiszervédelem is. És tudjuk azt, hogy az élelmiszer ágazat, mezőgazdasági termékek ágazata igen, is nagyon veszélyeztetettek. Az európai szervezet, amely az élelmiszervédelemmel foglalkozik, nem igazán foglalkozik elégséges módon a veszélyhelyzetekkel. Úgy gondolom, hogy ez az Európai Élelmiszerbiztonsági Szerv nek felelőssége lenne, hogy kidolgozzon egy stratégiát. Köszönöm. Dali asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm, hogy eljött a bizottság képviselője hozzánk erre az eszmecserére. Nagyon érdekes az, amit elmondott a bizottság képviselője, nevezetesen a bizottság szabályzatával kapcsolatosan, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban. De azt hiszem, hogy most már mindezeken túl kellene néznünk, túl kellene haladni. Ugye itt európai szintű biztonságról van szó, élelmiszerbiztonság, húsbiztonság, aztán szó van a bioterrorizmusról, szó van a biológiai szennyezőanyagokról is. Mindez kihat a ö, környezetünkre. Éppen ezért számos dologról beszélni kell. Ugye itt a kockázatokról ö, van szó, aztán például az élelmiszerek szállításáról, hogy akár hajóval, akár más eszközökkel egyik helyről másik helyre szállítják a termékeket, élelmiszereket, és megvan a veszély a, annak, hogy szennyezett anyag kerül bel, bel, az élelmiszerekbe. Az Európai Unión belül ugye a multinacionális vállalatok hogyan tudják biztosítani az, hogy jelentős élelmiszervédelem realizálódjon, és hogyan lehet fellépni a szennyező anyagokkal kapcsolatos kockázatok ellen. Úgy gondolom, hogy a bizottság semmiféle új kezdeményezéssel nem állt elő. Az a kérdésem tehát, milyen területen kellene kifejleszteni programokat az élelmiszervédelem, az élelmiszerbiztonság érdekében. Meg kellene nézni tehát, hogy a bizottság hol tart jelenleg ebben a témában. Köszönöm szépen. Pedicsini képviselő az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye itt nem csak az élelmiszer terrorizmusról kell beszélni, hanem az élelmiszer kell kapcsolatos csalásról, a hamisításról, például ugye a ö, mozzarella a már nem bufala, ö, tehát bivajból ö, készül, hanem hamisítják, aztán hamisítják a paradicsomainkat is. Aztán tudjuk azt, hogy például bizonyos termékekben, a halakban sokszor találunk szennyező anyagokat, éppen ezért sokkal hatékonyabb intézkedésekre van szükség, nem csak azért, hogy a hamisításokat megátoljuk, hanem jobban védjük az élelmiszereket, a fogyasztók, a polgárok egészségét is védjük ezáltal, a biztonságukat is védjük, és az élelmiszer terrorizmus ellen is fellépünk az érdekükben. Természetesen segíteni kell a kis és középvállalkozásokat, fontos az eredetvédelem, megjel, az eredetvédelem, a termékek eredetének jelölése, sok esetben be kell vonni különböző szervezeteket a védelembe. Köszönöm szépen, most pedig kérem, hogy a, válaszoljon a bizottság képviselője. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Lenne néhány válaszom, ahogy már jeleztük, számos létező jogszabályunk van a témát illetően, mellesleg a Juncker Bizottságnak ez az egyik elő privilégiuma, hogy nagyon sokat foglalkozik ezekkel a témákkal. Aztán van egy auditáló rendszerünk, egy specifikus rendszer, amely már létező rendszer, amely a helyszíneken végez ellenőrzéseket, sőt a harmadik országokban is ellenőriz. A második pont, amelyre szeretnék utalni, ez a riasztó rendszer. Ugye itt hallottuk, hogy 5-6 különböző riasztórendszer létezik az Európai Unión belül. Az egyik javaslat, amelyet jelenleg tanulmányozunk, az az, hogy hogyan lehet összekapcsolni ezeket a riasztó rendszereket az élelmiszerek területén is, hogyan lehet a fogyasztókat megvédeni, például a biológiai fenyegetettség ellen. A harmadik pont, amire szeretnék utalna, az az, hogy mennyire fontos az, hogy készen álljunk arra, hogy egy integratív megközelítéssel éljünk és lépjünk fel, hogy a különböző szervek, amelyek felelősek az élelmiszerbiztonsággal együttműködjenek, a bizottság is együttműködjön ezekkel az ügynökségekkel rendszeresen. Végül pedig, ami a terrorizmus és a biztonság témáját illetően, szeretnék utalni arra, hogy az Európai Uniónak van eh, egy agendája, amelyet 2016. október 12-én fogadott el, és ebben az agendában az egyik aspektus az az, hogy hogyan lehet jobban alkalmazni az EU-s jogszabályokat, például a internetes bűn, bűneseteket, a terrorizmust hogyan lehet megelőzni, tehát itt megvannak a célkitűzések, ugye vannak gyárak, aztán az egész élelmiszer szár, lánc, amelyeket szintén védeni kell, mert sok esetben fizikailag nem védettek, vagy alacsony a védelmi szintjük, éppen ezért fontos az, hogy meglegyenek a céljaink, és fenntartható, ellenálló rendszert hozunk létre a fenyegetettségekkel szemben. A bizottság nagyon aktív módon próbál rámutatni a tagállamokkal arra, hogy hol is van szükség a terrorizmus ellen fellépni, és milyen cél, célokra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a vitát. Áttérünk a következő témánkra amely ismét a bizottsággal folytatott eszmecsere. Ezúttal a kanadai egyezménnyel megállapítottuk, tehát a pontos címe pedig a bizottság végrehajtási határozat tervezete, amelyben a tagállamok jogosultak olyan emberi fogyasztásra szánt cikkek behozatalára, amelyek egyenértékűségéről az Unió és Kanada megállapodott. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok! A jogalap tekintetében eh, a 854-es rendeletet idézem, és eh, ez az emberi fogyasztásra alkalmas termékek ről szóló rendelet. A 12-es cikkben, a 4-es bekezdésben az áll, hogy a helyzet pillanatilag úgy néz ki, hogy az import csak is olyan termelőktől, illetve létesítményektől megengedett, amelyek szerepelnek a listán. Tehát itt nagyon fontos az, hogy a listán lévő létesítményektől lehet csak fogyasztani. Tehát eh, igazából 60 nap áll rendelkezésre, 30 eh, munkanap, és a 30 munkanap közül a tagállamok 20 munkanapig eh, kommentálhatják a, a listán lévő létesítmény. Kanada és az Európai Unió között van egy egyenértékűségi megállapodás, és főleg Kanada esetében ez a friss húsra vonatkozik, a halra és halászati termékekre. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a termékek megfelelnek az európai előírásoknak. Tehát konkrétan ebben az esetben, hogy Kanada a kanadai termékek megfelelnek az európai előírásoknak. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a termékek Európában is forgalmazhatók, fogyaszthatók. A bizottság azt javasolta, hogy a kanadai garanciákban megbízhatunk, és hogy legyen egy egyszerűsített eljárás a egyszerűsítés érdekében. Tehát Új-Zélanddal is van egy hasonló listánk, és Kanada is egy egyszerűsített eljárásban ítéli meg a termékeket, és így az európai vállalatok is exportálhatnak Kanadában, hiszen Kanada is megbízik az európai rendszerben. A meglévő megalapodásokban ez már eh, szerepel. A bizottság egy eh, közös eh, bizottságot hozott létre, amely ajánlásokat tesz. A tagállamokat meghívtuk az együttműködésre ebben a közös bizottságban, és itt azt javasoltuk, hogy a növényi és állati termékek állandó bizottságával összehangolva hozza meg a rendeleteit. Tehát annak érdekében, hogy most az eljárást befejezzük, született egy belső döntés. A Sante főigazgatóság folytatja a további eszmecserét. Most áttérve a második kérdésre, amelyet az európai, egy európai képviselő tett fel, ez pedig az volt, hogy lehet-e az Európai Unióba exportálni Kanadából olyan termékeket, amelyek nem szerepelnek a listán. Tehát az élelmiszer biztonsági szabályoknak kell megfelelni, és természetesen megvannak az auditálásaink, megvannak a vizsgálataink nem csak az Európai Unióban, hanem természetesen a harmadik országokban, ahonnal élelmiszereket exportálnak Európába. Kanada esetében a termékek megbízhatóságáról szóló jogszabályokat vizsgáljuk meg, hogy ezen jogszabályok értelmében bizonyos termékek behozhatók-e az Európai Unióba. Tehát nagyon fontos az, hogy például, hogyha marhahúst exportálnak, akkor az megfelelő tanúsítványokkal rendelkezzen. A tanúsítványt a kanadai hatóságok állítják ki, amikor az Európai Unióba húst, illetve hústermékeket exportálnak. Végezetül pedig, amikor a hús át lépi az Európai Unió határát, akkor a határon is ellenőrzés van. Tehát nem csak a dokumentumokat nézik meg, hanem a hús, illetve a húskészítmények összetételét és ez természetesen állatorvosi vizsgálatokat jelent. Remélem, hogy sikerült a képviselő kérdését megválaszolnom, és örömmel várom további kérdéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stász úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm szépen a bizottság küldöttjének ezt az első hozzászólást a témához. Én magam is a parlamenti felelős vagyok, a Food and Veterinary Office, az élelmiszer és állategészségügyi hivatal kötelékében. Ezért én magam is sokat foglalkozom azokkal az auditokkal, amelyeket a korábbi FAO lefolytatott. Ami Kanadát illeti, 2004 óta kb. 13 ellenőrzést folytattunk le. 2004 óta de természetesen nem mindegyik vonatkozott azon probléma körre, amelyen ma foglalkozunk, tehát a friss húsra és a halra vonatkozóan. Ezzel a területen ugyanis csak kettő történt 2010-ben, a legutóbbi pedig 2014-ben. Ezeknek az eredményét közzé is tettük 2015. júniusban. Mindent összefoglalva, tehát ezek viszonylag friss jelentések. Amit pedig ezekben olvasok, az nem kifejezetten megnyugtató, nem szül igazán bizalmat az iránt, hogy pontosan mi történik Kanadában. Azt olvastam például, hogy az export listák Kanadában nem, nincsenek aktualizálva, hogy sok az igény a D-listázásra vonatkozóan, hogy hiányokat vettek észre a hatósági ellenőrzések területén a visszakövethetőség kérdésében a marahúsnál. Aggályok menültek fel a lóhús exportjára vonatkozóan, és ezzel kapcsolatban nem zárható ki például, hogy a Kanadában leölt lovak a leülés előtt száz napon belül illegális anyaggal voltak kezelve. Ez tehát az eredménye a 2015 júniusi jelentésnek, amit a korábbi FVO folytatott le. Időközben felmerül a kérdés, hogy hogyan tudnánk egyszerűsíteni a jegyzék módosítását. Ezt a kérdést már megbeszéltük, és a tagállamok nagyjából jóvá is hagyták. Úgy tudom, csak egyetlen tagállam jött elő komolyabb aggodalmakkal. Bennem azonban felmerülnek a kérdések. Valóban elfogadhatjuk ezt, hogy csak így egy implementációs jogi aktussal képesek lehetünk a 12-es cikk alapján ilyen módosításokat elfogadni? Engedélyeket kiadni, további létesítményeket elismerni és belefoglalni a jegyzékünkbe, miközben tudjuk, hogy az FVO ellenőrzéséből született jelentés igenis bizalmatlanságra ad okot. Az eredeti célunk, a, a jogalkotó eredeti célja az volt e, ezen jogalkotási e, folyamatban, hogy ennek pont az ellenkezője mód valósuljon meg. Emellett pár héttel ezelőtt e, miután a Kanadával való CETA egyezményt jóváhagyásra került. Ennek keretében a hús behozatalán belül nagyban megnöveltük a kvótákat. A sertés és a marhaús területén, és a baromfi területén is. 12-15-ször többet tettünk lehetővé a kvóta keretében, a hús mennyiség importra vonatkozóan Kanadából az Unió felé. Persze, ez egy megállapodás, oké, okay, megértjük, nincsen komoly aggodalmunk ezzel kapcsolatban, elfogadjuk ezt a döntést, amelyet megszavaztak, mint mondtam, nagy többséggel a tagállamok. Azonban emellett azt mindenképpen támogatjuk, hogy a realitásokat és a valóságot vegyük figyelembe. Vegyük figyelembe, hogy milyen sok esetben van probléma, például a hússal. Hogyha most pont az módosítás egyszerűsítése mellett tesszük le a voksunkat, és ezzel kibővítjük azon létesítmények jegyzékét, akiktől lehetővé tesszük a friss hús importját Kanadából az Európai Unióba, az még okozhat nehézségeket. Figyelembe veszem a mai elhangzottakat, az ellenőrzésre és a szolidaritásra vonatkozóan, hogy pontosan hogyan szervezik Kanadában a húsfeldolgozási folyamatokat, hogyan használnak ott jóváhagyott hormonokat. Azonban itt különbség van az Európai Unió hormonokra vonatkozó jogalkotásával. Itt ugyanis az állatok hizalásához nem használható hormonkészítmény ilyen formában. A kérdésem itt az, hogy hogyan közelítjük meg a módosítás ilyen jellegű egyszerűsítését. Ezzel nem engedünk be a jegyzékbe olyan létesítményeket, amelyek több hús importálásához vezetnek. Vajon megfelelő okos döntése ez a 2015-ös FVO jelentés tükrében, illetve a jóvá hagyott intézkedések fényében a CETA megállapodásban? Tudjuk, hogy az FVO jelentés alapján kérdések merülnek fel a megközelítés egyenértékűségét illetően az Európai Unió és Kanada között. Ezek voltak tehát a kérdésem a bizottság irányába. Thank you very much, Mr. Van Dijk. Köszönöm szépen, Van Dijk úr. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Először is, hogy az elmúlt tíz évben mi történt, tehát most ez a téma a Santé, tehát az egészségügyi főigazgatósághoz tartozik. 2016. júniusában volt egy auditálás ezzel kapcsolatban, de még a jelentés nem hozzáférhető. Nagyon fontos, hogy igazából egy folyamat indult be ezzel. És hogyha megvannak az eredmények, akkor a főigazgatóság ezt nagyon komolyan figyelemmel követi, és egy cselekvési tervet is összeállít. És nem úgy, hogy lezárják a dolgot, hanem lesz egy nyomonkövetés. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt bizonyos eredményeket, amelyeket az EFKO talált, megerősítünk, hanem végre is hajtunk. Az auditor, amikor Kanadába visszatér, akkor magával viszi az akciótervet, és gondoskodik arról is, hogy megfelelő módon végrehajtják a cselekvési tervet. Ebben a tekintetben nyilvánvaló, hogy Kanada esetében az új auditálási programot is kipróbáljuk, és ez pedig bizonyos fontos elemeken nyugszik. Például, hogy milyen kétségek merülnek fel bizonyos ellenőrzékek során. A második téma a kvóta. Bocsánat. Tehát a második dolog, amit említettek, a kvótákkal függ össze. Tehát a megállapodásban szerepelnek a kvóták, azonban itt nem arról van szó, hogy több vagy kevesebb export lesz, és nagyon fontos, hogy az Európai Uniós előírásokat tartsák be. Ennek nincsen kihatása a lista méretére, lista tartalmára és a CETA megállapodásra. Köszönöm. Valamit esetleg hozzáfűzne? Igen, köszönöm elnök asszony, hogyha reagálhatok a Fandijk úrtól elhangzottakra. Elnézést, nem önnek kérdezte, nem önnek irányítottam kérdést, hanem Kapitó úrnak. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Igen, lenne egy megjegyzésem, egy általános jellegű megjegyzés a bizottság felé. Azt hiszem, hogy a minőségi szabályokat figyelembe kell venni a különböző ért rendszerek értékelése során. Ezeket az értékeléseket nem csak mikrobiológiai értékeléseknek kell tekinteni, hanem a feldolgozás során az egész láncon belül értékelni kell a helyzetet ugye már a kanadai vállalatoknál nem egyenértékű a helyzet az európai vállalatokkal. Például a hús esetében azt látjuk, hogy hormonnal etetik az állatokat, és így vágják le őket, hogy még hormon tartalmú lesz a húsuk. És Európában ez nem lehetséges. Éppen ezért ez azt jelenti, hogy megsértenek olyan szabályokat, amelyek a mi ö, értelmezésük szerint ö, nagyon komoly ö, problémákat jelentenek. Tehát a kanadai vállalatok mm, olyan termékeket exportálnak Európába, amelyeknek a feldolgozása során nem ö, tartják tiszteletben az európai szabályokat, és ez kihathat természetesen az európai fogyasztókra is, amelyet nem fogadnak el a fogyasztók. Az európai intézmények mindenképpen fontos, hogy a szerepüket játszák. Ez, az a szerep pedig nem más, mint a fogyasztók egészségének az őrzőinek kell lenni. Tehát vannak olyan vállalatok, amelyek hormonokkal kat használnak, különböző génmódosító termékeket használnak fel, és ezekre oda kell figyelni. Köszönöm. Megint ez asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Stász úr a, ö, beszélt a lóhúsról. Azt hiszem, hogy a bizottság képviselője nem válaszolt erre a témára nevezetesen, hogy hogyan is ellenőrizzük a lóhúst az Európai Unióban és az élelmiszerráncon belül összehasonlítva a kanadai rendszerrel. Kérem, hogy a bizottság képviselője válaszoljon erre a kérdésre, ugyanis folyamatosan felemlítik ezt a témát a tagállamok az egyenértékűség szempontjából is. Köszönöm. Thank you. Then I... Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stász úr, tehát már egyszer szót kapott, már volt egy eszmecsere. Very short, Akkor kérem, hogy nagyon rövid legyen. Igen, elnézést kérek elnök asszony azért, hogy újból felkérem a szót, azonban felém nézett, amikor Kaputo úr is ebbe az irányban ül, ezért azt hittem, hogy én kapom meg a szót. A kérdés, amelyet még feltennék Fandák úrnak, a következő. Azt mondja, hogy valóban az FBO jelentése 2005-ből származik, 2015-ből származik, a jelentést végigkövették, és következménye is lettek. A kérdésem az, hogy parlamenti szakbizottságként képesek lennénk-e kérni erről egy jelentést, hogy pontosan mi is történt a jelentés alapján, illetve a 2015-ös júliusi jelentés alapján kaphatunk-e valamilyen kimutatást? Ha jól értem, ő egy olyan új jelentésről is szól, amelyet nem tettek közé a kanadai együttműködésre vonatkozóan. Amennyiben Fandijk úr úgy gondolja, hogy mi is megkaphatnánk ezt, akkor van -e erre vonatkozóan időkorlát, vagy bármilyen szabály? Végül pedig értem, hogy azt mondja, hogy a kvóta a CETA keretében önmagában nem függ össze az ellenőrzések kérdésével, illetve az új létesítmények elismerésével. Szívesen hinném ezt, de arról van szó, hogy ha a módosításra egy egyszerűsített eljárást vezetünk be, hogy minél több létesítményt fogadhassunk el, akkor nem szabadulhatok meg a gondolattól, hogy ennek pont az a célja, hogy az importkapacitást, amely 12-15-szörösére növelt meg, kitölthessük. Vagyis a mi bizonyosságunk arra vonatkozóan, hogy milyen biztonságú létesítményekből kapunk húst, itt nagyon komoly érdekeket, érdekkérdéseket vett fel. Köszönöm. Intervention. Uh, Mr. Van Dijk. Van Dijk úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első pontra reagálnék, ami a minőség kérdése, tehát megismétlem, amit mondok, és a bizottság ezt már többször elmondta, amikor a megállapodásokról beszélünk, hogyha megállapodást kötünk, ez nem jelenti azt, hogy a szintet lejjebb viszük. Tehát Európa és Kanada között a biztonsági szint megmarad. Tehát a hormonkezelt hús nem megállapodott, még akkor is, hogyha kötöttünk egy megállapodást Kanadával, de hormonkezelt húst nem lehet az Európai Unióba behozni. Hiszen ez egy szabály, és ezt a szabályt nem változtattuk meg. Tehát ez teljesen világos. Nem fogjuk a normáinkat lejjebb vinni. Nagyon fontos, hogy Kanada is tartsa ezt be. Tehát, hogyha hormonkezelt állatok vannak, akkor ezek nem jöhetnek, ennek a húsa nem jöhet be. A lóhús, igen, erre nem válaszoltam. Ennek is egy EFKO jelentés az alapja. Megszavaztak egy új döntést, és az egész folyamatot érinti ez, hogy növeljük az ellenőrzést, és hogy garantáljuk, hogy a levágásra szánt lovak húsa, amelyik az Európai Unióban jön, a levágás előtt 6 hónappal vizsgálat tárgyat képzik. És a bizottság döntése így érinti a Kanadából történő lóhús exportot. Most a cselekvési tervekre térnék ki. Tehát az EFKO jelentések megvannak, ezek hozzáférhetőek, és ugyanígy a cselekvési tervek is. És a cselekvési tervek is megtalálhatók az Európai Unió honlapján. Köszönöm. Köszönöm szépen a vitát. Most áttérünk az utolsó napi rendi pontra, és szeretnék emlékeztetni rá, hogy ez is egy eszmecsere a bizottsággal. És pedig a ritka betegségek világnapjáról, amely ma van. Nagy örömömre szolgál, hogy a szakbizottságunkban ezzel a témával foglalkozunk, azokkal az európaiakkal, akik ritka betegségekben szenvednek. Tehát nagyon súlyos esetekről van szó, mivel nincs megfelelő tudományos ismeret, nincsenek, nincs, nincs meg a szakismeret, elég gyakran félrediagnosztizálják a ritka betegségben szenvedők igazi betegségét. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy itt határokon átnyúló együttműködés legyen. Ma a tudatosítás napja van, tehát a döntéshozók foglalkoznak ritka betegségekkel, a paciensekkel. Természetesen ez a téma a közvéleményt ugyanúgy érinti, mint a döntéshozókat, az egészségügyi dolgozókat, és mindenkit, aki érdekel abban, hogy megoldja ezeket a nehéz problémákat. Most a bizottsághoz fordulok, és köszönöm szépen, hogy Graham igazgató eljött hozzánk, arra kérném, hogy informáljon minket, hogy az Európai Unió mit lép, milyen kezdeményezéseket tesz ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, és néhány szót szólnék az Európai Unió ritka betegségekre vonatkozó politikáiról ezen a napon. Van egy rendeletünk, egy tanács és parlamenti rendelet, amely olyan gyógyszerek kifejlesztésére vonatkozik, amelyek a ritka betegségek kezelését célozzák meg. Ezen kívül van a bizottságnak egy közleménye a ritka betegségekről, és ez egy holisztikus jellegű megközelítés, és a ritka betegségek közegészségügyi vonatkozásra vonatkozik. 2009-ben van egy európai szintű miniszteri ajánlásunk is, ahol nemzeti szintű ajánlásokat fogalmaztunk meg. Végezetül pedig a bizottság úgy döntött, hogy felállít egy szakértői bizottságot a ritka betegségek témakörében. Tehát az Európai Uniós szinten foglalkozik a ritka betegségekkel. És megpróbálunk intézkedéseket kifejleszteni. Nagyon fontos, hogy jól együttműködjünk az NGO-kkal, hiszen a nemzeti szövetségeknek van egy európai szervezete, és 600 európai szervezet tömörül ebben az európai szervben. 4000 különféle ritka betegséget képviselnek 15 országból. Ez a szervezet pedig támogatást kapott. És ezen kívül itt nagyon lényeges a gyógyszerek, gyermekgyógyászati készítmények azonosítása, javaslása. Ki kell egészítenünk az Eurodis kollégák véleményét, akik azon betegek állásmentját képviselik, akik ritka betegségektől szervez, szenvednek. Nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, mi a helyzet. Éppen ezért az Európai Unió elég, sokan, elég sokat ruházott be a ritka betegségek feljegyzésébe. És a közös kutatóközponttal együttműködve próbáljuk a politikánkat megfogalmazni. És itt megnéztünk bizonyos génalapú anomáliákat is, genetikai anomáliákat, hogy be hogy kiegészítsük az európai referenciahálózatot újabb genetikai eredetű betegségekkel. Volt egy közös akció 2015. szeptemberében, amelynek a célja az, hogy a tanács ajánlásait a tagállamok minél könnyebben végrehajtsák. Ez egy eh, Európai Uniós ritka betegségekről szóló adatbázis, amely a tagállamok illetékes hatóságait összehozza. Ennek a célja az, hogy könnyen hozzáférhető minőségi információnk legyenek a paciensek és az egészségügyi dolgozók számára. Van egy közös európai programunk is a ritka betegségek kutatására. Itt próbáljuk a közegészségügyet összehozni a kutatóközpontokkal, és ez a Horizont 2020-as programban indult. Itt 70%-os európai társfinanszírozás van egy 5 éves időszakra. Ez nagyon fontos elkötelezettség a kutatóprogram mellett, hogy jobb információink legyenek a ritka betegségekről. A terápiákhoz, a kezeléshez való hozzáférés nagyon fontos a paciensek, a paciensek családjai számára. Itt nagyon fontos, hogy a tanács következtetéseit is végrehajtsuk, hogy megfelelő egyensúlyt hozzunk létre az érintett rendszerek között. Ezt a tanács tavaly júniusban fogadta el. Szeretnénk mi is a tanács figyelem, figyelmébe ajánlani, hogy milyen gyógyszerészeti kihatása van ennek, és hogy hogyan hozzáférhetőek a gyógyászati készítmények. Az Európai Parlamentban is vita zajlik majd az ajánlásról. A bizottság részéről elismerjük, hogy a ritka betegségek kezelésére szánt gyógyszerek nagyon költségesek, és nagyon fontos az, hogy megkönnyítsük a hozzáférést. És a szakértői csoport is azt javasolja, hogy a paciens szervezetek minél könnyebben hozzáférjenek a gyógyászati készítményekhez. Ez sikeres eszköznek bizonyult, és 129 gyógyászati készítményről van szó, és 1400 különféle ajánlás van ezen gyógyászati készít, készítmények tekintetében, hogy milyen esetekben alkalmazhatók. A bizottság pillanatnyilag a gyógyszerek alkalmazására vonatkozó iránymutatókat dolgozza át, hogy megkönnyítse a lehető legjobb kezelést megemlítenék én még egy kísérleti projektet is, amelyet az Európai Parlament ajánlásra társfinanszírozunk. Ez egy 2013-as kísérleti projekt a ritka betegségek tekintetében. Nagyon fontos az, hogy eh, fenntartató politikát folytassunk 2020-2030 között, és hogy eh, megvizsgáljuk, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk. A bizottság ezt a kísérleti projektet pedig 2017-ben is folytatja. A végső megjegyzésem pedig az Európai Referenciahálózatra vonatkozik. Ezt a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelvben alapítottunk meg, és jövő héten Vilniusban indítunk el újabb referenciahálózatokat, amelyek egész Európában összekötik a kórházakat és egészségügyi központokat. És itt elsősorban a ritka betegségekre koncentrálunk. Tehát itt az egészségügyi területén jobb lesz a tagállamok közötti együttműködés a ritka betegségek tekintetben közön. Köszönjük. Hat felszólaló van a listámon. Szeretne még valaki felkerülni a listára? azok mellett, akik már eddig is figyelmet kértek. Nem, akkor lezárom a listát. Lize úr, az első felszólaló. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm szépen a bizottságnak a bemutatást. Úgy vélem magától értetődő, hogy a ritka betegségekkel való harc és az ilyen páciensek támogatása Európai Unió szintű feladat az a problémánk, hogy egy-egy tagállamban viszonylag alacsony az esetszám, ami nem egyszerűsíti le a kutatást, hiszen több esetre van szükség annak érdekében, hogy a kutatási folyamatok hatékonyak lehessenek. A gyógyszerkutatás területén pont ugyanez a helyzet. A kutatásnál is hasonló a szituáció. Nem képes az összes tagállam megtalálni azt az illő szakértőt, aki ebben segíthetne. Én magam a Mobis kusé, egy furcsa, egy egyedi eh, anyagcsere betegséggel foglalkozó Európai Pácién Szervezet tagja vagyok, amelynek a tüneteit kifejezetten nehéz eh, felkutatni, és amelynek területén kifejezetten szükség van az ilyen együttműködésre. Az elmúlt években két eh, jogalkotási javaslatot nyújtottunk be, mindkettő előadója ugyanaz volt, és úgy vélem, hogy itt az idő ezeket valóban valóságát tenni. Az egyik a gyógyszerek fejlesztésére vonatkozott, illetve a határon átnyúló egészségügyi ellátásnál kifejezetten a ritka betegségekkel küzdőkre gondoltunk. Azonban a végrehajtással még mindig vannak problémák. És ezzel kapcsolatban szeretném megkérni a bizottságot, hogy figyelemmel forduljon ezen témakör felé. Örömmel hallom azt, hogy a következő hetekben sor kerül ezen referenciahálózatok működtetésére, és hivatalosan is bemutatjuk őket a közvéleménynek. Más területeken is azonban azokat az információkat hallom, hogy még mindig nagyon nehéz a ritka betegségekkel való küzdelem, hogyha egy beteg szeretne átmenni egy szomszédos tagállamba, mert ott már van kezelés erre vonatkozóan, még mindig rengeteg a bürokrácia. Ezen a területen szeretném megkérni a bizottságot, hogy mondjon valamit az irányelv végrehajtásának jelenlegi állásáról, és hogy pontosan mivel tudunk segíteni az ilyen, betegség, az ilyen betegeknek a kezelés megszerzésében. Köszönöm. Köszönjük, Lize úr. Krasztat asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is. Nagyon örülök a, azért, hogy nagyon ö, jelentős mértékben előre haladtunk ebben a témában. Én voltam valaha a jelentéstevő a témát illetően. 17 éve fogadtuk el a rendeletet, és a rendeletet nagyon jól fogadták, és mind a betegek, mind az orvosok, mind a gyógyszeripari laboratóriumok kedvezően fogadták a, a rendeletet, annak ellenére, hogy ma nagyon sok kritikával élnek még. 29 gyógyszert fejlesztettek ki akkor már a ritka betegségekre, de ma nagyon sok olyan ritka betegség van, amelyet nem tudnak még kezelni. Üdvözlöm azt a kiváló munkát, amelyet az Eurodísz végez, tehát az Európai Szövetség, amelynek tagjai a nemzeti szövetségek, amelyek harcolnak a ritka betegségek ellen. Tehát nagyon jelentős a munkájuk. A máltai elnökség úgy döntött, hogy mandátumának egyik prioritása lesz a ritka betegségekkel való foglalkozás. És ezt én üdvözlöm. Miért? Azért, mert látjuk azt, hogy a ö, tudomány fejlődik, és a 24 európai referenciahálózat fel tudja gyorsítani a kutatást az új terápiák felé. Ha a tagállamok megerősített együttműködéssel járnak el, akkor tudják csak ezt a folyamatot felgyorsítani fontos az is, hogy a pacienseket regisztrálták. A máltai elnökség tehát nagyon sokat tehet a ritka betegségekkel kapcsolatos agenda elővitelében. Azonban vannak aggodalmaim is az EMA-val kapcsolatosan, aztán az árak gyógyszerárakkal kapcsolatosan azt is látjuk, hogy vannak olyan gyógyszerek, amelyeket a társadalmi biztosítás nem finanszíroz, sok esetben dupla elemzésekre kerül sor, nehézkesek az eljárások, a páciensek pedig várják a gyógyszereket, mert ritka betegségtől szenvednek, és ez fontos számukra mind ezekről informáltak engem. Voltak európai családok, akiknek el kellett menniük az Egyesült Államokba, sok esetben gyerekekkel, egy gyerekkel, két gyerekkel, kiskorú gyerekekkel, akiknek nagyon ritka betegségük volt, és olyan betegség volt, amelyet az Európai Unió nem is ismer, és teljesen különleges és nagyon drága kezelésre van szükségük. Tehát el kellett menniük az Egyesült Államokba, a, a családban, a mamának például ugye e, be kellett szüntetni a munkát, el kellett menni a gyerekeivel az Egyesült Államokba. Hát képzeljék el, hogy milyen e, jelentős költségeket jelent mindez. Azt hiszem, hogy nagyon szolidárisnak kell lennünk ezen a területen is a nemzeti szakértők ott ülnek az ügynökségben, és sok esetben a tagállamok megkérdőjelezik a tevékenységüket, a, megkérdőjelezik az európai gyógyszeripari kutatásokat, tehát itt centralizáltak nagyon sok mindent. Drámai a helyzet a gyógyszerekhez való hozzáférés terén, tehát ahogy mondtam, sokan el kell, hogy hagyják az Európai Uniót, hogy kezeltessék magukat. A máltai elnökség e, számára fontos az, hogy a tagállamok tartsák tiszteletben a jogszabályokat, segítsék a pácienseket, meg kell nézni, hogy hogyan lehet tovább lépni ebben a folyamatban, mert akinek ritka betegsége van, általában ezek súlyos betegségek, és nem jutnak hozzá a kezeléshez, hát ez egy dupla aggodalom számukra, és ez nem elfogadható a 21. században az Európai Unión belül. Köszönöm. Köszönjük, Dali asszony. Thank you, Chair, and let me start. Köszönöm, elnök asszony. Elsőként köszönetet mondok Ráján úrnak azért, hogy eljött ide közénk, és megvitatja velünk ezt az érdekes és fontos témakört. Arra szeretnék építeni, amit Peter Lise úr és Van Gosszán kollégáim említettek már, ugyanis nagyon pozitív, hogy erősítjük a határokon együttműködő, határokon átnyúló együttműködést, ahogy hallottuk, ez a Máltai elnökség egyik prioritása, és arra koncentrálunk itt, hogy ezt minél jobban támogatni tudjuk a kiválósági központok létesítésével például, és kiemelten a ritka betegségek területén szeretnénk ezt elérni. Szeretnék arra kifejezetten visszatérni, amit Lisa úr mondott, és ennek még nagyobb nyomatékot adni. Én magam Máltáról származom, amely kis tagállam, és más tagállamokhoz hasonlóan óriási problémáink vannak az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférésben, és a kis méret és a nagyjább és a relatív kevésbé vonzó piac miatt főleg még nagyobbak a problémáink. Ez azért óriási gond, mert a legnagyobb nehézséget a ritka betegségekkel küzdő családokban érezteti a hatását. Úgy véljük, hogy az Európai Uniónak a lehető legnagyobb segítséget kell nyújtani annak érdekében, hogy a jelenleg fragmentált erőforrásokat összevonja, amelyek szét vannak osztva az országok között, és bízom benne, hogy az együttműködés az szakemberek és a szakértők között a határokon túlnyúlóan segítheti a céljainkat. Örömmel üdvözlöm a kezdeményezéseket ezen a területen, azonban szeretném a bizottságot megkérdezni az olyan konkrét intézkedésekről, amelyek biztosíthatják a szakértelem összevonásának előnyeit a kis tagállamok számára is, ugyanis az ilyen országokban jobban érezteti hatását az ilyen jellegű probléma. Hogyan tudjuk erősíteni az Európai Unió szintű koordinációt és kooperációt? Említették a kutatás kérdését, és hallottuk, hogy 2007 óta 620 millió eurót fektetett be a ritka betegségek kutatásába, de ez még nem elegendő, és fontos lenne annak felismerése is, hogy hogyan tudjuk a ritka betegségek területén a kutatásokat még jobban elősegíteni, konkrét eredmények elérése érdekében, illetve hogy hogyan tudjuk egyszerűbbé tenni a pácienseink számára, hogy a lehető legnagyobb mértékben kielvezzék ezeket az előnyöket, akár saját tagállamaikban is, olyan kezelések formájában, amik más tagállamokban már elérhetőek, csak náluk nem. Köszönöm. Köszönjük, én ezt asszony a következő. Köszönöm a szót, elnök. Az egyik olyan képviselőként, amely kérelmezte ezt a témakört, Köszönöm szépen a bizottságnak és az elnök asszonynak is a beköszöntő szavakat. Fontos felismerni, hogy ritka betegségekben szenvedőknek is jelentős az, jelentős dolog az, hogy felismerik, hogy a bizottságunk dolgozik ezen a kérdésen. Nagyon az volt, akkor gondoltam először ezen napirendi téma felhozatalán, amikor felmerült egy program, melynek, rész, melynek címe az volt, hogy ne hagyjunk végre Brexitet a ritka betegségek kezelésén is. Nem szeretném most részletekbe menni, hogy milyen hatása lesz a Brexitnek a közegészségügyre, de a mai nap egy fontos nap, amelyen ki kell mondanunk, hogy a határokon átnyúló egészségügyi együttműködés az Európai Unióban rengeteg életet mentett meg a tudósok, a kutatók és az orvosok együttműködtek új kezelések kialakításában, és az egész Unióban számos páciens tudott más országokba utazni annak érdekében, hogy ilyen kezelésekben részesüljenek. Nagyon komoly a probléma, hogy a Brexit esetleg ennek gátat szabhat. Tudom, hogy nagyon sok tagállam látogatott el ennek a programnak a meetingére februárban, és ezzel kapcsolatban muszáj megmutatnunk, hogy az Egyesült Királyságnak nagyon komoly múltja van ezen területen, a kutatások területén is. Ezt az Európai Unió még jobban megerősítette. Nem feledhetjük tehát ezen bizottságban azt, hogy amikor a Brexitet globális szempontból vizsgáljuk, akkor személyi, individuális szempontból sem felejthetjük el, hogy rengeteg következménye lehet az egészségügyre vonatkozóan is. Nem arról beszélek, hogy a szakbizottságnak erről is kommentet kell kiadnia, de nagyon komoly agályokat okoz az, hogy a Brexitnek komoly kihatással lehet az olyan Európai Uniós állampolgárokra is, akik ritka betegségben szenvednek. A következő hozzászólásom azon előrelépésekre vonatkozik, amelyet az Európa, Európában elértünk. Az előttem szólók már bemutatták ezeket a gondolatokat. Ezen belül kifejezetten azt az új jelentést várjuk, amelyet a jövő év elején kaphatunk majd meg. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy a bizottság hogyan biztosítja azt, hogy a jelenlegi keret felülvizsgálata ösztönözni fogja az új innovatív gyógyszerek kifejlesztését, nem pedig ellenkező hatást fog kifejteni. A páciens csoportok mindenképpen nagyon érdekeltek ebben. Végül pedig egy fontos kérdés a terápiához való hozzáférés és annak a ára. A bizottság is említett az árak szerepét. Szeretném tudni azt, hogy hogyan végezhetjük el ezt a célkitűzést úgy, hogy a tagállamok lakóinak egyenlő hozzáférése lehessen ezen nagyon szükséges és sok esetben nagyon drága kezelésekhez. Ez az a nap, amelyiken valóban foglalkozunk kell az ilyen betegségekkel, főleg a ritka betegségekkel. Köszönjük, Rodó képviselő a következő. Grazie. Eh, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy a napirendre tűzték ezt a témát. Ma van a világnapja a ritka betegségeknek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a beteg, a, ezeket a betegségeket kezelhessük majd a páciensek érdekében. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos korszakban vagyunk, ugyanis minden polgárnak Európában joga van az egészséghez való hozzáféréshez, a kezeléshez. Európában nagyon bonyolult a helyzet a ritka betegségek terén, sőt, van, ahol drámai a helyzet. Vannak olyan ö, betegségek, amelyeknek a kihatása nagyon különböző. Nagyon sokat tettünk már idáig is azért, hogy a családok helyzetét, helyzetén könnyítsünk, olyan családokon, ahol sok, ahol vannak páciensek, akik ilyen betegségektől szenvednek, természetesen nagyon sok az új gyógyszer, kidolgoznak új gyógyszereket, fejlesztenek új gyógyszereket, viszont nagyon sokan még mindig nem férnek hozzá a kezelésekhez és a gyógyszerekhez. Még nagyon sokat kell tennünk a nemzeti politikák koordinálása érdekében. Vannak olyan európai régiók, például Dél-Olaszországra is gondolok, de más országokban is fontos lenne támogatni a ritka betegségektől szenvedő személyeket, mert ez nincs így jelenleg számos helyen. Nagyon fontos, hogy a polgárok bízzanak a politikában, és ne kelljen elmenni, elmenniük messze Európától azért, hogy kezeltessék magukat azok számára, akik ritka patológiáktól szenvednek, biztosítani kell a támogatást, mert a páciensek és a családjaik rendszeresen naponta szinte problémákat találják magukat szemben. Emlékeztetni kell arra is, hogy az egészséghez való jog minden európai polgár számára ugyanaz kell, hogy legyen. Köszönöm, köszönöm. Pelicsini úr az utolsó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyet értek, és osztom mindazt, amit hallottunk például Kaputó kollégától is. Nagyon fontos ez a kezdeményezés, pontosan ma a ritka betegségek világnapján. Fontos a polgárokat informálni az egészségügyel kapcsolatos problémákról az, azon betegek, akik ritka betegségtől szenvednek, hát lehet, hogy nincsenek nagyon sokan, viszont az állapotuk egyre inkább gyengül az idő, elhalat, idő halatával. Teljesen világos az, hogy a, a gyógyszeripai cégek számára, akik ilyen típusú gyógyszereket fejlesztenek ki, hát a piac nem igazán nagyon kedvező. Ezek sokszor krónikus, degeneratív, halálos betegségek, amelyek nem teszik lehetővé az autonómiát a betegek számára, tehát pszichoszociális szempontból problémákat okoznak a család számára is, pszichológiai szempontból sok esetben súlyosbodik a helyzet, hogyha nem jutnak kezeléshez vagy gyógyszerekhez. A mi feladatunk éppen ezért az, hogy a ritka betegségekből ne legyenek elhanyagolt betegségek. Hogyha a nagy gyógyszergyártók nem akarnak beruházni ezekbe a gyógyszerekbe, akkor viszont közbe kell lépnie az állami szerveknek. A itt az Európai Unióban igenis támogatni kell a kutatást a ritka betegségek terén, ösztönözni kell a kutatást, és természetesen nem szabad elfogadni azt, hogy a gyógyszer gyárak csak akkor fejlesztenek ki valamit, hogyha az majd számukra kedvező és lesz, és haszont élveznek belőle. Köszönöm. És visszaadom a szót a bizottság képviselőjének. Thank you very much. I'll just... Köszönöm szépen. Röviden szeretnék hozzászólni néhány gondolathoz, amely elhangzott. Először a kutatási programok, a közegészségügyi és a szociális ellátás közötti jobb együttműködés. Az egyik vitapont, amelyet felvetettünk a ritka betegségekkel foglalkozó bizottságban, pont az erre vonatkozó iránymutatások kiadása volt. Főképp a közegészségügyben és az egészségügyi ellátó rendszerben bekerülő ritka betegek, betegségvel küzdőkre vonatkozóan ezen a területen nagyon komoly figyelemmel kísérjük a tagállamokat, hogy milyen kapcsolat van az egész, közegészségügyi és szociális ellátórendszer között. A kutatás tekintetében, ahogy a Predicini úr is felhívta a figyelmet rá, és ennek a prioritizálására vonatkozóan, 2019-től egy közös kezdeményezés indul a tagállamok és a bizottságok között a kutatási programokra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk jobban megcélozni a kutatásokat a ritka betegségek terén. Az orphan drugs gyógyszerekre vonatkozó jogalkotás tekintetében, hogy, és az olyan emberekre vonatkozóan, akik az unión kívül próbálnak kezelést találni, két gondolatot kell figyelembe venni. A technológia szintjének elvileg segítenie kell, hogy egységesebb megközelítést érhessünk el a különböző gyógyszerek és technológiák Európai Uniós megjelenésében. Emellett azonban figyelembe kell vennünk a kihívásokat és a gyengeségeket is az orfan gyógyszerek területén. Ugyanis új iránymutatásokat kell kidolgoznunk az Európai Gyógyszerügyi Ügynökséggel karöltve. A gyógyszerekhez való hozzáférés kérdése. Tudom, hogy a parlament eh, jelenleg is dolgozik egy jelentés elő készítésén, a hozzáférés és az árazás területén. Nagy érdeklődéssel várjuk ennek a tartalmát, és érdeklődéssel várjuk a további vitákat az EMEA-val és a tagállamokkal az gyógyszerekhez való megfelelő időben való hozzáférésre vonatkozóan. Többen is felszólaltak a Máltai elnökséggel és a workshoppal kapcsolatban, amelyre március végén kerül sor. Reméljük, hogy ez alatt lehetőség lesz a minisztereknek arra, hogy részletesebben megvizsgálják a végrehajtási kérdéseket a ritka betegségek szakpolitikáiban, kiemelve itt főként a hozzáférés kérdését. Dali asszony hozzászólása a kisebb tagállamokat érintő kihívásokra is kitért. Úgy vélem, hogy a referenciahálózatok pont ezen a területen lehetnek hasznosan. 24 eh, referencia hálózat, eh, amelyeket jövő héten indítunk útjára, kifejezetten a kisebb tagállamoknak eh, hoztak majd előnyöket. Megint asszony pedig kitért a Brexit kérdésére is. A bizottság nem szeretne ezzel kapcsolatban hozzászólást hozzászólni, ugyanis ezzel kapcsolatban még nem született részletes döntés. Köszönöm. Köszönjük kollégák. Ezzel le is zárulhat a vita, melyet a mai napon beterveztünk, és a napi rendünket is lezártuk. A következő meetingünkre március 9-én kerül sor. Most pedig megadom önöknek a lehetőséget, hogy eh, meghívom önöket a közös fotóra de mivel a fotózási résznek nem én vagyok az elnöke, ezért a fotográfusunkat kérdezem meg, hogy pontosan hogyan lesz ez végrehajtva. Kint kerül sor a fotóra. Tehát ki kell mennünk, és ott állhatunk össze, hogy közös fotó készüljön rólunk. Kérem, kövessen mindenkit!